Szeretném üdvözölni Bulc biztos asszonyt az ENVI szakbizottságban. Azért hívtuk meg, hogy mutatja be, mutassa be az elképzeléseit a 72. Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél, Imunál Londonban tett látogatásról 9-től 13 ig került erre sor Londonban. A stratégia a hajók kibocsátásának a csökkentéséről, ez a témának a kerete. Kihívások előtt áll a hajózási szektor, hiszen tisztességes módon hozzá kell, hogy járuljon ez a szektor is a Párizsi megállapodás hosszú távú céljainak teljesítéseihez. Hasznos lenne, hogyha láthatnánk azt, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja teljesíteni az előírásokat, a technikai munkát hogyan kívánja folytatni az IMO stratégia elfogadását követően. Szeretnénk megismerni más témában is az ön visszajelzését, ami a mi szakbizottságunk munkájához kapcsolódik, a globális szakadék tekintetében, az északi területeken, Úgyhogy mielőtt átadnám önnek a szót, szeretném hangsúlyozni, hogy kiváló az együttműködés a szakbizottságunk és a bizottsági szolgálatok között együttműködtünk azért, hogy sikeres Envi szakbizottsági, Envi szakbizottsági missziót szervezzünk londonban. Köszönöm szépen, biztos asszony, önni a szó. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a lehetőséget, tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnökök, vagy alelnök, egy van jelen, és természetesen tisztelt európai parlamenti képviselők, nagy örömre szolgál, hogy másodszor megjelenhetek itt az ENVI szakbizottság előtt, és természetesen különösen örülök annak, hogy beszámolhatok önöknek egy olyan témáról, ami a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet részéről egy nagyon fontos megállapodás, nemzetközi hajózásra vonatkozik. A nemzetközi hajózás és légiközlekedés is megfelelő módon hozzá kell, hogy járuljon a Párizsi megállapodás hőmérsékleti céljainak teljesítéséhez. Az EU ezt ösztönözte az imóban évek óta, és egyre sürgősebbé válik az előrelépés, hiszen fokozódik a hajó kibocsátása. A 72. Eh, tengeri Környezetvédelmi Bizottság találkozója az üvegház hatású gázok hajók által történő kibocsátásának a csökkentéséről döntött. Fontos az, hogy mennyiségi üvegházhatású gáz kibocsátási célt tűztek ki. 2050-re legalább 50%-os kell, hogy legyen a csökkentés 2008-hoz képest, és a dekarbonizáció is konkrét cél, amint lehetséges, de még ebben az évszázadban. Ha tehát egy megjegyzésem, én úgy gondolom, hogy a következő 30 évben a technológia gyorsan fog fejlődni, úgyhogy várhatjuk azt, hogy a nulla kibocsátás, a nulla közlekedési szennyezés 2020, 2050-re meg tud valósítani. De most térjünk vissza az IMO-hoz. Ez az első alkalom, hogy abszolút csökkentési célt tűztek ki nemzetközi szinten egy konkrét szektorra vonatkozóan. Az IMO és a hajózási szektor számára fontos ezeknek a céloknak a kitűzése. Úgy gondolom, hogy az ICAO is foly, mm, követni fogja ezt a példát, és majd a légiközlekedésben is látni fogjuk, hogy hasonló célok kitűzésére kerül sor. Abban mindannyian megállapodhatunk szerintem, hogy ez a cél, ezek a célok elérése nem volt könnyű. Az EU volt a legfontosabb szereplő aki a legtöbbet tette azért, hogy ez megtörténhetjen, megtörténhessen. A 72. ülésen résztvevők igazolni fognak engem, hogy jelentős kihívást jelentett az, hogy elérjük azt a célt, ami már megvalósult. Sok ország a kezdetek során még szkeptikus volt, nem igazán állt a megállapodás bármilyen mennyiségi kibocsátás csökkentésről a szektor számára. Nagyon sok tárgyalás folyt, nagyon sok egyeztés, egyeztetés folyt a tárgyalótermen kívül is, munkacsoportok dolgoztak a témán, és az erőfeszítések tekintetében az EU és a tagállamok fontos szerepet játszottak. Az Európai Bizottság koordinálta az EU pozícióját, és én személy szerint találkoztam a tagállami tárgyaló felekkel, a első napon. Teljes mértékű támogatásra biztosítottam ön, őket azért, hogy legyünk erősek, egységesen lépjünk föl, hiszen nagyon nehéz tárgyalások álltak előttünk. És mindannyian, és tényleg ki kell, hogy mondjam még egyszer, hogy mindannyian meg is tették a szükséges lépéseket, vállalásokat tettek, és a harmadik országokkal is felvették a kapcsolatot, aktívan támogatták a stratégia elfogadását. EU biztosként meg kell, hogy mondjam, hogy büszke voltam erre. Büszke voltam, hogy közösen tudtunk föllépni, és a jó teljesítményt tudtunk biztosítani ebben a fontos témában. Szeretnék köszönetet mondani önöknek is, a kollégáiknak, a parlamenti képviselőknek, Fária, Gutaland, Suica, Eckhout kollégáknak, akik az EU londoni csapatának a tagjai voltak, és nagyon konstruktív szerepet játszottak, főleg széles nagyon sokféle mm, IMO partnerrel vették fel a kapcsolatot, beleértve az iparképviselőit és a nem kormány szervezeteket is. A bizottság is diplomatikus munkát végzett, diplomatikai munkát végzett, nagyon magas ambíciójú koalíciót próbáltunk fölépíteni nemzetközi partnerekkel. Ez rendkívül fontos volt azért, hogy a megfelelő támogatást biztosítani lehessen. És végül, de nem utolsó sorban, egy sor politikai kezdeményezés, például Tony de Bron nyilatkozat segítette a politikai támogatás megszerzését. Szeretnék egyértelműen fogalmazni. Az eredeti tehát ez az IMO stratégia, ez az első ösztönző lépés a dekarbonizáció során. Majdnem általános a megállapodás arról, hogy az IMO stratégia nagyon jó, erős alap a szektor számára a jövő tekintetében. A kibocsátás csökkentési célok, amelyekről megszületett a megállapodás, hozzájárulnak ahhoz, hogy a párizsi megállapodás hőmérsékleti céljait a hajózási szektor is teljesíteni tudja. Természetesen ennek a felülvizsgálatára is sor fog kerülni amikor azt látjuk, hogy a, azok a számítások, amelyeket korábban végeztünk, nem voltak igazán pontosak, és sajnálatos módon rossz irányba is mutattak, ezért lehet, hogy még nagyobb kihívások előtt is fogunk állni a korábbi számítások szerinti hőmérséklet növekedéshez képest. Úgyhogy mindenki számára fontos hogy emeljük az ambiciózus célokat, és konkrétabb lépéseket tegyünk, és remélem, hogy az IMO megállapodás ösztönzőleg fog hatni a e tekintetben is. Miért annyira fontos ez? Egyértelműen megfelelő útmutatást biztosít a megállapodás az IPA számára. A mennyiségben meghatározott célok a stratégiában arra fogják ösztönözni a szektort, hogy megfelelő irányban tegyenek befektetéseket, új technológiák, nulla vagy alacsony szénfelhasználási befektetéseket. Egyetem ez az üzenet. A megfelelő technológiák kiválasztása és a zöld hajók támogatása, valamint a nulla szén kibocsátású eszközökkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés rendkívül fontos, és remélem, hogy a hajózási szektor, beleértve az európai hajó tulajdonosokat is meg fogják tenni megfelelő lépéseket. Meg vagyok győződve arról, hogy a hajózás érdeket felek is fel fogják ismerni, hogy milyen előnyökkel jár ez a stratégia, és milyen költségmegtakarítást fog jelenteni. Átfogó, rövid, közép és hosszú távú kibocsátási intézkedésekre van szükség azért, hogy a mennyiségi célok valóban teljesülhessenek. A stratégia megerősíti azt is, hogy azok az intézkedéseket, amelyeket a hajózási szektorban végre kell hajtani, ezek nem diszkriminatív módon kell, hogy működjenek, hiszen a felelősség közös, de ugyanakkor differenciált, hiszen a mm, képességek eltérnek, ez egy alapelv. Kötelező intézkedések, egyformán lesznek érvényesek, attól függetlenül, hogy milyen zászló alatt fut a hajó. A stratégia tisztességes, meghatározza, hogy a kibocsátás csökkentés hatásait még az intézkedések meghozása előtt kell vizsgálni. Például a fejlődő országok, főleg a kis szigetek és kis szigeten működő fejlődő ország, illetve legfejletlenebb országok számára különösen fontos ennek az előzetes felmérése. Támogató intézkedéseket is tartalmaz a stratégia, technikai megállapodásokat, kapacitásépítés, kutatás, fejlesztés területén. Elismeri az EU által támogatott IMO, MTCC és tehát ezek, ez a tenger, hajózási köz, kutatási központok, ezek kapacitási építő projektek, és ezt különösen üdvözöljük. Ez is nagyon fontos volt a misszió szempontjából. Az ambíció szintjét még lehetne emelni. A stratégia egy beépített mechanizmus tartalmaz arra vonatkozóan, hogy felül lehessen vizsgálni a stratégiát 2023-ban, Eznek uh, úgy kell történnie, hogy a tényleges kibocsátási adatokat figyelembe kell venni a következő években a rendelkezésre álló adatokat. A beslések szerint ez 2-3 százalékát fogja képviselni a teljes széndiokszid kibocsátásnak. Úgy gondolom, hogy ez a keret jó, pontos a meghatározása. Természetesen még nagyon sok munka áll előttünk és ahogy már hallottam is az üzenetet a parlament részéről, nagyon sok munka áll előttünk, és ezzel teljesen egyetértek. Az IMO-nak meg kell állapodnia egy programról, ami a nyomonkövetési cselekvéseket fogja tartalmazni a stratégia végrehajtása tekintetében. A 73. ülésen kell majd erről megállapodni azért, hogy az intézkedések megfelelően kialakuljanak. Ez rendkívül fontos, hogyha az IMO valós intézkedéseket kíván majd elfogadni 2023-ra. Tudjuk, hogy a megállapodás szerinti célok közös mandátumot jelentenek. Teljesítsük ezt, nem lesz könnyű, nagyon sok kihívás fog előttünk állni, úgyhogy számítok a szoros együttműködésre és a csapatmunkára, azért, hogy valóban tudjuk teljesíteni a modelleket operatív szinten is. A néhány gondolatot szeretnék önökkel megosztani a témával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az eredeti IMO stratégia elfogadásával és a nemzetközi hajózási szektor bizonyították, hogy ki kívánják venni a részüket a feladatból. Ez az üzenet egyértelmű, és ezt el kell, hogy ismerjük az IMO-nak. De ahogy korábban is mondtam, továbbra is nyomást kell gyakorolnunk azért, hogy a teljesítés valós legyen, hogy a keretfeltételek valóban megvalósuljanak, illetve a konkrét cselekvési tervek is. Az Európai Unió továbbra is erős globális szereplő kíván lenni ezen a területen. A megállapodás fontos, hogy valóságban is megvalósuljon. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság továbbra is szorosan nyomon fogja követni a kibocsátáscsökkentési célok megvalósítását, és ellenőrizni fogja, hogy a szektor megteszi a szükséges erőfeszítéseket a párizsi célok teljesíte érdekében. Ha 2023-ra nem lesz jelentős előlépés, akkor a bizottság lesz az első, amely megfelelő EU cselekvési terveket fog összeállítani. Úgy gondolom, hogy ma elégedethet lehetünk azzal, hogy egy jó megalapodás született a klímaváltozás témájában. Mielőtt lezárnám a prezentációmat, röviden három témával szeretnék foglalkozni. A bevezetőben az elnök asszony is említette ezeket. Első, olyan intézkedések elfogadása, amelyek tiltják az üzemanyag, kőolaj, olyan kőolaj szállítását, amely a kénszintre vonatkozó határértékeknek nem felel meg. Ez egy egyértelmű intézkedés. Aztán az IMO megállapodott arról is, hogy tiltani kell a nehéz kőolaj szállítását az északi-tengeri vízeken a levegőminőség, az egészségügy és az északi-tengeri környezetvédelme érdekében. A harmadik megjegyzésem, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy egyre nagyobb figyelmet kap az IMO-ban a tengeri környezetvédelme, a Márpol megállapodás, és ebben a tekintetben várjuk a következő egyeztetéseket a saját kezdeményezésű uh, uh, célkitűzések tekintetében az EU hozzá fog járulni ezzel a tengeri óceáni hulladék uh, növekedése csökkentéséhez, és itt fontos a körfogásos gazdaság is. Ennyit szerettem volna mondani, és várom az önök hozzájárulását. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget. Köszönöm szépen, biztos asszony, a tájékoztatót. Most a megadom a szót. Természetesen a delegáció tagjaival és a társadalmat Farja úr az első. Gotalán asszony. Chair, and uh, thank you, Commissioner, and thank you, Mr. Faria. <laughs> Köszönöm szépen, uh, Faria úr, hogy előre engedett. Uh, én is társelnöke voltam ennek a küldöttségnek. Köszönöm szépen uh, biztos asszonynak az elkötelezettséget. Tudom, hogy keményen dolgozott a konferencián, és hogy mindig elhivatottságot tanúsít. Köszönjük szépen a bizottságnak a kemény munkát. A tagállami koordináció nagyon fontos. Londonban is az volt. A tagállamok fontos munkát végeztek el. A az IMO szakbizottsági ülésén, és mm, egy nagy lépést tettek előre. Tudjuk, hogy az uniós tagállamok többet akartak, 70 és 100 százalék közötti csökkentést követeltek a széndiokszid bocsátások területén. A cél, amelyet be megegyeztek, alacsonyabb, 50 százalék, de nem rossz. Emellett az IMO egy nagy stratégiát követel, tudomásul kell ezt tenni tudomásul kell vennünk, hogy ezek mellékesek. Emellett örülök annak is, hogy a bizottság odafigyel arra a továbbiakban is, hogy mi történik, és nyomást gyakorol. Hiszen nem elég ez az egész, ha a párizsi célokat akarjuk elérni. A hajózási ágazat a múlt hét után. Legalábbis hazámban azt látom, hogy a hajózás a széndiokszid kibocsátás egy nagy százalékát okozza. Egyre súlyosodó problémáról van szó. Ha ezt a stratégiát nem hagyják végre, akkor a hajózás továbbá is egy nagy széndiokszid kibocsátó marad. 2050-ben akár a régibarra nagy kibocsátónak számít. következő MRPC ülésen már eredményekre lesz szükség. Hallhattuk, amit mondott a bizottságnak, nagyon precízen meg kell fogalmaznia a, követelni, a követeléseit. Mert ha nem így járunk el, akkor ez a nagy kibocsátó a jövőben is az marad, holott pont ettől tartunk azt mondom a bizottságnak, folytassa a munkáját, figyeljenek oda rájuk, gyakoroljanak nyomást rájuk, fenyegessenek jogalkotással, mi támogatjuk a bizottságot ebben, hiszen a párizsi célok elérése miatt tesszük mindezt, és a hajózási ágazat miatt is. A hajózási ágazat nem alakul át, akkor elavultá válik, és nem lesz már éllovas. Ez az, számunkra sem hasznos a jövőben. Hallottam, hogy a konferencián helyen azt mondták, hogy mások érjék el a hajózási ágazat helyett a technikai előrelépést, ez nem így van. Gyakoroljuk nyomást rájuk is, hiszen a gépjárműiparra is nyomást gyakorolunk, ezért ne hagyjuk a hajózást, mondván, hogy mások ugye a korszerűsítés segíthetünk nekik, de azért nekik maguknak kell eljárniuk. Köszönöm szépen a munkát, és folytassuk az együttműködést. Köszönöm szépen, Fária úr! Köszönöm szépen, biztos asszony, mindig örülünk annak, ha itt van az Ájonó ülésén rendkívül proaktívan járt el, erőteljesen elkötelezte magát a változás elleni küzdelm mellett, ezt tudjuk, és ezért is jó önnel együtt lenni. Tudjuk, hogy ön az ambícióra helyezi a hangsúlyt. Azt mondta, hogy sikerült jó megállapodást kikovácsolni. A kollégám is elmondta, hogy azért ez nem így van. Még egy mérföldkő megállapodást is említett. Azt mondta, hogy egy mérföldkő a megállapodás a kibocsátás csökkentés szempontjából 2050-re múlva kibocsátást lehet megvalósítani. Őszintén biztos az, hogy ez nem fog megtörténni. 2008-hoz hasonlítjuk az adatokat. A 2008-ban semmiféle maximalizálás nem volt az, az, az De azt is elmondom, hogy mint ahogy tudják itt, hogy van itt van egy hajózási rendeletünket 2015-ben fogadtuk el, én voltam ennek az anyagnak az előadója. A rendelet értelmében a hajóknak a kibocsátásukat jelenteni kell. A rendelet értelmében a kibocsátási rendszer átlátható lesz, és a kusok majd valós adatokat jutnak. Az EMO a saját rendszerét fogadta el, mint ahogy ön említette, és adatgyűjtési rendszert kér. Kérdezném, hogy a hajózási rendszerünk rendszerünket felülvizsgáljuk azért, hogy összhangba hozzuk az IMO rendszerével? A kérdésem a következő. A bizottság mikor nyújtja elő azt a javaslatot, amely felülvizsgálja az EU MRV-t. Ez számunkra, számunkra nagyon fontos. És hogyan biztosítja a bizottság azt, hogy a kibocsátások a teherhajók esetében meg valós adatokat adnak. Lesz-e felülvizsgálat a teherhajóknál? nem az lenne a helyes, az IMO-t próbálna a mi rendszerünkhöz igazodni továbbá. Tudom, hogy a bizottság általában véve nagyon progresszív, de még progresszívebb rendeletet terveznek-e? Vagy pedig töltják a derekokat, és az IMO alacsonyabb szintű adagyűjtési rendszer mellett döntenek. Végezetül jó az, hogy végre az IMO előállt egy olyan dolgal, ami egyébként az ülésen merült fel a nehéz fűtőolaj használtanak tilalma a sarkvidéken. De nem a sarkvidéken, a sarkvidék vizein lesz ez a tilalom, csak nincs benne az anyagban. Tengerészeti Egyetemen jártam múlt héten, és megkérdeztem a, ott az IMO delegációját, ők viszont nekem nem válaszoltak erre a kérdésemre. Én is elmondom azt, amit a kolléganőm elmondott az önmunkája nagyon értékes, és ösztönöz bennünket, hogy még aktívabban járjunk el. Ön nagyon ambiciózus, mi is azok vagyunk, de próbálj, nyilván ügyelünk kell, hogy azért nem szakadjon el a célna, de nyomást kell gyakorolnunk rájuk. Swisse kollégám, kolléganőm nem tudott itt lenni ma, de arra kért engem, hogy mondjam el, hogy szeretett volna itt lenni, csak az afedban kell lennie. Elnézést kér, hogy nem lehet itt. Köszönöm szépen, Tanya úr. Eckhout úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Örülök, hogy újra itt van. Jó volt önt Londonban látni és csatlakozom a kollégáimhoz, eh, én is eh, szeretnék önnek személyesen gratulálni, és egyébként is a bizottság kollégáknak is, hogy sikerült ezt az eh, megállapodást elérni. Az észt elnökség folytatta a dosszié témájában a munkát. Hasznos volt az, hogy a tanácson belül volt egy tagállam, amely gondoskodott arról, hogy felkészüljünk arra, amikor az Unió Londonban jár, ez fontos a következő MFC e szempontjából is, hiszen minél jobban fel vagyunk készülve, annál egységesebbek leszünk, ami nem mindig adott az EU-ban. Viszont jelen esetben ez jól működött. Részesei vagyunk az nagyon ambiciózus koalíciónak. E, a másra szigeteket külön meg kell dicsérnünk, mert ők külön, neki külön szerepük volt ebben. Most ki fogok térni a légiparra légi légiközlekedésre is. Úgy érzik, hogy tenni kell. Az imo belül is úgy gondolják, gondolták, hogy akkor mindenképpen szükség volt a megállapodásra hiába van egy ambiciózus koalíciónk, ha aztán a végén nem sikerül semmiben megállapodni. Jó volt, hogy az IMO rájött arra, hogy mindenképpen meg kell egyezni. follow Ha most azt nézem, hogy mi történt Londonban, elmondhatjuk, hogy kicsit aggódunk a latin-amerikai régióért. Sok olyan országunk volt, amely esetében már előre tudtuk, hogy azért lehet, hogy aggódni lehet Szaudarábia, ez nem meglepő, az Egyesült Államok sem annyira meglepő, de a latin-amerikai országok meglepetést okoztak, mert hát igen, ők egy kicsit messzebb vannak a globális piactól, éppen ezért a belükről kapcsolatba kell befektetnünk, hogy megtegyék ők is a következő lépéseket, mert ezekre nagyon is szükség lesz. Végül pozitív felhanggal azt mondta, hogy az IMO esetében itt egy mérföldkő megállapodás volt. Hát az IMO szemszögéből ez lehet, hogy így van, az éghajlatváltozás szempontjából nem biztos. Viszont az ágazat mértékben segítségünkre volt. Zöldekként sokszor panaszkodunk, de fontos dicséretet mondanunk ott, ahol ezt meg kell tenni. Az ágazatot jelen esetben dicsérnünk kell. Segítettek a megállapodásban, mert az utolsó napokban azt mondták, hogy el tudják fogadni a kibocsátási értékeket, még az ennél magasabbakat is, voltak olyanok, akik ezt akarták is. Tehát ez bizonyítja, hogy az ágazat azért jóval néhány kormány előtt jár fájdalmas belátni, de így van. Ha megállapodunk, akkor ez végül is jó. És akkor nézzük a falohapot, amire mindenképpen szükség van. Legyünk őszinték, azért ez a cél nem felel meg Párizsnak. Ez egy kiinduló pont, de azért messze az alatt van, amiről az ICAO beszél ha itt most ez egy meccs lenne, akkor az ICAO azt fogja mondani, hogy ők az első olyan ágazat, ahol megállapodást kötöttek. Az IMO viszont bizonyítható, hogy egy abszolút csökkentési célban is meg tudnak egyezni. De nyilván ez egy kiinduló pont, majd innen kell tovább lépnünk, de az azonnali lépésekkel kapcsolatban kell tennünk valamit. Biztos azt, hogy ezzel kapcsolatban kérnék valamit, mert nem fogalmazott elég világosan. Igaza van, hogy el kell kezdenünk a munkát a cselekvési tervvel kapcsolatban, stb. stb. De én ebből azt hallottam ki, hogy most legalább öt évig fognak dolgozni ezen az anyagon. Nem, rövid távú intézkedésekre is szükség van, és van, amit már ma is meg tudunk tenni. Ne várjunk öt évig, hiszen minden egyes kibocsátott széndiokszid molekula melegíti a Földet. Ha megnézzük a 2030-as évet, ha komolyan vesszük az értékeket, akkor 2030-ra minden egyes új hajónak nulla kibocsátásúnak kell lennie. Hát ugye akkorra még mindig lesz egy sor olyan hajónk, amely kibocsát. Európának éppen ezért el kell gondolkozni azon, hogy mihez kezd az LNG infrastruktúrával, a hajózási ágazatban hiszen létrehozunk egy LNG infrastruktúrát, amely 2030-ban nem fog működni. Létrehozunk egy infrastruktúrát, amely nem is elhozza a zéro kibocsátáshoz, holott arra lenne szükség 2030-tól, Európának stratégiai gondolkodása van szüksége. Végezetül légipar, ICAO. Tudom, hogy mindig nagyon büszke amiatt, hogy sikerül egyre több országot az önkéntes szakaszba, fázisba bevonni, de már az eredeti megállapodás is gyenge célokat nevezett meg, és egyre inkább gyengévé válik ez a rendszer, főleg a kompenzációk esetében. Úgyhogy én a légipar miatt nagyon-nagyon aggódom. Lehet, hogy teljes mértékben kibújnak majd és most, hogy a hajózás egy abszolút csökkentési célt határozott meg, az Európai Uniónak nyomást kell gyakorolnia az ICAO-ra. Ha azt akarjuk, hogy 2030 az éghajlatváltozásra kapcsolatos célokat elérjük, az úti tervbe be kell venni a légipar, ne csak az IMO, hanem az ICAO erősítse a nyomást, mert ha nem, akkor rossz híreket fog kapni az éghajlat, ha továbbra is így folytatják. Köszönöm szépen, és állok elébe az együttműködésnek, főleg a kikötői fogadott létesítmények témájában. Köszönöm szépen. Líze úr kért szót, és kérném, hogy aki még szeretne hozzászólni, most szóljon. Líze úr. Áven. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony. Hát igen, ez egy nagy lépésnek tűnik. Én nem is reménykedtem már ebben. Ezért köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy sikerüljön áttörést elérnünk. De egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy még nem tartunk ott, hogy a párizsi célokkal a kitűzött célok összhangban legyenek. Biztos asszony azt mondta, hogy nyomást kell még gyakorolnunk. Igen, ezt a megállapodás létrehozó lépésre erősítetjük meg. Tulajdonképpen egy konkrét kérdésem lenne, de ez összefügg a szobakata témával. Májusra be, jelentették be a bizottság javaslatát az NRV-kkel kapcsolatban, ezt elhalasztották. Időközben pedig továbbra is azt hallom, de remélem, hogy ez azért már nem így van, tehát továbbra is azt hallom, hogy a bizottság június elejétől kezdődően egyáltalán nem fog semmiféle új elő, javaslatot előterjeszteni. Ezt abszurdnak tartjuk, a parlamenti elnökünkhöz fordultunk a témában. Szeretnénk, ha lennének további javaslatok, és ez a terület olyan, ami esetében nekünk sincs van erre. A nemzetközi megállapodásból vannak kötelezettségeink, égetlen sürgős bizonyos területekre új javaslatokat tenni. Kérve kérem önöket, hogy nagyon gyorsan terjesszék el ezt a javaslatot a kollégákkal és általában véve is, kérem jelez a bizottság feje felé, hogy az nem lehet, hogy június elejétől semmiféle új anyagot, javaslatot nem kapunk. Remélhetőleg a jövő év novemberétől lesz egy új bizottságunk, de az nem lehet, hogy addig nem lesznek új javaslatok, és ez nevetséges. Mert akkor ez azt a benyomást kérti mindenkiben, hogy az Európai Parlamentre és a bizottságra senkinek nincs szüksége, két eh, évig eh, szünetelhetnek nyugodtan. mert hát az nem lehet. Someone else. Köszönöm szépen. Még valaki? Dáli asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak. Emlékszem, hogy itt voltunk ugyanebben a teremben, szintén önnel, és akkor éppen arról számolt be, hogy mi történt az IMO-ban, Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi alkalom, ez mindenképpen rendkívüli nagy előrelépés. Ugyanakkor szerintem folytatni kell a nyomásgyakorlást. 2050-ről beszélünk, ez azért nagyon messze van, és biztosítanunk kell, hogy tényleg történjen valami. Számomra a 2050-es célkitűzés az hosszú távú célkitűzésnek számít, de fontosak a közép és rövid távú célkitűzések is, hogy a tengeri közlekedés és a tengerészet is kivegye a részét a CO2 csökkentésből és a klímapolitikából. Tehát még egyszer mondom, hogy rövidtávú és középtávú intézkedések is szükségesek ahhoz, hogy végül elérjük a célkitűzéseket. És amikor célokról beszélünk, hogy mit szeretnénk elérni 2050-ben, akkor rövid és középtávon is gondolkodni kell, különben egyszer csak elérkezünk 2050-ig, és aztán látjuk, hogy szinte nem történt semmi. Éppen ezért nagyon gyorsan hozzá kell kezdeni a célok kidolgozásához és a lépcsők eléréséhez. Olyas valamiről beszélünk, ami nem köthető egy ágazathoz vagy egy tagországhoz. Nincsen olyan ágazat, amely önmagában megoszt, megoldhatná a CO2 kibocsátás problémáját, vagy az üvegházhatású gázok kibocsátásának problémáját, hanem minden egyes ágazatnak össze kell fogni, és minden egyes ágazatnak el kell végeznie a házi feladatát. Tehát az emisszió csökkentéshez, a globális célokhoz minden egyes ágazatnak hozzá kell járulni. Nagyon örülök annak, hogy folyamatosak a technológiai fejlesztések. Én is úgy gondolom, hogy a technológia rendkívül, rendkívül gyorsan fejlődik ebben az ágazatban is. És hogyha minden egyes ágazat azon gondolkodik, hogy előrelépjen, akkor lesz előrelépés, de ameddig akár egy vagy két ágazat óckodik a fejlesztéstől vagy a fejlődéstől, mert szeretne megmaradni a kényelmes státuszkvóban, akkor viszont nem jutunk előre. Úgyhogy minden egyes ágazatnak, minden egyes országnak, minden egyes kontinensnek közösen kell dolgoznia. A tengerészeti ágazatnak vezető szerepet kell játszania a kibocsátás elleni harcban. És még egyszer hangsúlyozom, hogy hosszú távú ugyan a cél, de közép és rövid távú célok is kellenek. Köszönöm szépen, körülnézek még egyszer, hogy szeretne valaki hozzászólni, amennyiben nem, akkor vissza is adom a szót a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, köszönöm a támogatást is, a biztatást, és tulajdonképpen köszönöm a nyomást is, amit rám gyakorolnak. Én aztán tényleg őszintén olyan személy vagyok, aki szeretné a negatív externalitásokat megszüntetni a közlekedéstől a társadalom irányába. A mi társadalmunk tulajdonképpen tényleg elszenvedi ezeket a negatív hatásokat annak érdekében, hogy a mobilitás megvalósuljon. Itt van a környezetszennyezés, itt van a zajszennyezés, az egészségügyi problémák, 400 ezer ember hal meg túlzottan korán a légszennyezés miatt, szóval, hogyha az, a statisztikai adatokat nézzük, akkor ezek tényleg eléggé riasztóak. Mindannyian azért vagyunk itt, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a negatív kihatásokra. Minden egyes iparági képviselőnek, minden egyes Európai Uniós polgárnak föl kell hívni a figyelmét ezekre a problémákra, és egyre ambiciózusabb és merészebb célokat kell kitűznünk magunk elé. Most már a bizottság is egyébként erősebb olyan szempontból, hogy jobb statisztikai adatokkal, pontosabb adatokkal dolgozik. A dekarbonizáció kapcsán most már nagyon jó eszközeink vannak, hogy ezt hogy tudjuk mérni, hogy ezt hogy tudjuk bevonni a kormányzási technikákba, és hogyan tudjuk ezt összekapcsolni a gazdasági fejlődéssel és a munkahelyteremtéssel. Reméljük, hogy a nagyon kemény fellépésnek köszönhetően folyamatosan jelentkeznek majd a pozitív hatások, legalábbis 2050-ben, amikorra szeretnénk a végső célt elérni, de reméljük, hogy a pozitív hatások hamarabb is jelentkeznek majd. És akkor most nézzük a konkrét kérdéseket. Először is nézzük az IMO stratégiáját. A munka már most júliusban megkezdődik. Létrejön egy munkacsoport. Októberben már ülésezik is ebben az évben, és egy rövid távú akciótervet fogunk kidolgozni. Nézzük, hogy milyen elemek szerepelnek. Lehet, hogy nem innovatív ez a lista, de legalább kézzel foghatóak energiahatékonysági index, optimizáció és a hajók működési optimalizációja, ezek azok a kérdések, amelyekkel jelen pillanatban foglalkozunk. Tehát rövidtávú és kézzelfogható eredményeket, cselekvéseket szeretnénk elérni. Valószínűleg októberben megszületik majd az erre vonatkozó javaslat is nem várakozással fogjuk eltölteni a következő öt éves időszakot. Az NRV kapcsán a nemzetközi kötelezettségeknél a határidő egy kicsit kitolódott. Remélem, hogy amikor visszatérünk majd a nyári szünetről, akkor már konkrét javaslatokkal tudunk önök elé állni. Ágazati egyeztetésre is lesz majd szükség, de pozitívak vagyunk, és reméljük, hogy a nyár után már pozitív javaslatokkal tudunk előrukkolni. Aztán a sarki területek és a nehézolaj megtiltásának kapcsán azt tudom elmondani, hogy a következő ülés erről 2019 elején lesz majd, és azt az információt kaptam, hogy az antarktiszi régióban a nehéz olaj szállítása a Márpol egyezmény alatt már lefedésre került, tehát tulajdonképpen a sarki területeket már csak össze kell kapcsolni az antarktiszi egyezménnyel, ami már létezik. És így akkor az északi és a déli sarki területre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd. Nem volt elég időnk a cselekvési terv kapcsán de egyértelmű elkötelezettséget kaptunk legalábbis arra, hogy egy rövid távú cselekvési terv kidolgozásra kerül még az ősz folyamán. Tehát a szóbeli ígéretet megkaptuk erre a tárgyalási hét folyamán. Nézzük, hogy milyen kérdések merültek fel még. Brazília, Argentina még elég nagy kihívást támog, tá, támaszt számunkra. Elég érdekes, hogy milyen állásfoglalásuk van, mert ők magukat logisztikai szereplőnek tartják, bár nem feltétlenül nagy hajó tulajdonosok, úgyhogy egy kicsit más, hogy nézik a helyzetet. Erre ezt csak akkor értettem meg, amikor Londonban voltam velük, és akkor próbáltam velük tárgyalni. Ők különböző kihívásokra voltak érzékenyek, Beszéltünk már az illetékes szolgálatokkal, hogy megtaláljuk a megfelelő megközelítést, tehát hogy nem úgy kell velük tárgyalni, mint mondjuk Görögországgal, vagy pedig olyan országgal, amelynek nagyon sok hajó hajózik a zászlaja alatt. Szaudarábia és az Egyesült Államok nyilván ebből a szempontból igen specifikus helyzetben vannak. Szaudarábia egyébként folyamatosan panaszkodik, hogy miért mindig az olajjal foglalkozunk, mikor a kibocsátást máshogy is lehetne csökkenteni. És akkor én mindig elmondom, hogy személy szerint nincs kifogásom az olajjal, hanem azzal van kifogásom, ami kijön azokból a motorokból, amelyek olajat használnak. Reméljük, hogy számíthatunk további innovációkra, technikai újításokra, amelyek tisztább technológiákat hoznak majd létre. Nyilván fontos a technológia, semlegesség, vagyis mi mindent támogatunk, ami a tiszta mobilitáshoz járul hozzá, úgyhogy teljesen nyitottak vagyunk az elkövetkező években, mindent támogatunk, ami tiszta mobilitáshoz vezet. És még néhány szót engedjenek meg a légi közlekedés kapcsán. A légi közlekedés nagyon jó példa. Három évvel ezelőtt senki sem akart hibrid vagy elektromos repülőgépről hallani, most pedig a Rolls-Royce bejelentette, hogy új meghajtó rendszert dolgoznak ki, amely tiszta rendszer lesz. Az Airbus és más nagyon jelentős repülőgépgyártók hibrid és elektromos repülőgépeken dolgoznak. Három évvel ezelőtt erről szó sem volt, és most meg igen, úgyhogy igenis valakunk az optimizmusra. Nagyon fontos, hogy mi is szereplői legyünk ennek az egész folyamatnak, hogy mi is védeni tudjuk az, az ökoszisztémát, és hogy ügyesen lavírozva a két célkitűzés között mi is megfelelő szinten tudjuk tartani a kutatást, a fejlesztést és az eh, ambíciókat. Amikor eh, az ICAO néhány évvel ezelőtt eh, megkötötte az egyezményt, akkor nagyon sokan úgy gondolták, hogy a tengeri közlekedés ezt sohasem fogja követni, és tessék, itt vannak most a még ambiciózusabb elkötelezettségek a tengeri közlekedés oldaláról. Fontos az is, hogy hogy kényelmesen tudjunk beszélni ezekről a témákról, hogy ezek normálisá, mindennapivá váljanak, és hogy ez legyen a normális üzletmenet, a business as usual. Várom továbbra is a parlament támogatását, és várom önök részéről a nyomást is, mert ez segít abban, hogy még erősebb legyek. Köszönjük szépen, biztos asszony, köszönjük, hogy eljött, köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket az érdekes adatokat. Lehet, hogy nem annyira fontos, amit elmondtam, de mégis az új MRV kapcsán azért röviden szeretnék hozzászólni. Jó lenne, hogyha már a nyár előtt lennének eredmények, mert mint ahogy Peter Líze is elmondta, különben nagyon sok időt veszítünk, jövő évben választások lesznek, nem tudjuk, hogy mi lesz a parlamentben amúgy, meg nem tudjuk, hogy milyen lesz az új bizottság sem, úgyhogy jó lenne, hogyha minél több eredményt elérnénk még azelőtt, valamint a tengeri szállítmányokra vonatkozó adatokra is szeretnék rákérdezni. Válasz. Mint ahogy az imént elmondtam, őszre várhatóak az adatok, végezzük a hatástanulmányt. De hát mondtam, hogy ez túl rövid, és hogy májusban választások lesznek, tehát hamarabb ra várjuk az eredményt, mert utána leáll a munka nálunk nagyon sokáig. De, biztos asszony, az átláthatóság mindenképpen fontos, valamint a szállítmányokra és a hajókra vonatkozó átlátható adatok is fontosak az MRV er kapcsán. Kérdésem az, hogy ezeket félreteszik -e ezeket a kérdéseket, vagy pedig számíthatunk komoly eredményekre, mert egyébként az a kép alakul ki rólunk, hogy engedünk az ambíciókból, hogy lefele haladunk, az átláthatóság és a valódi naprakész adatok kapcsán. Válasz. Mindaz, amit az imént elmondott, az része a hatástanulmánynak nem tudok egyelőre adatokat közölni, mert a hatástanulmány még folyamatban van, és egyelőre még nem nyilvános, tehát nem tudok többet elmondani. Jövő héten a kegyete biztossal is beszélek majd erről, ezen a héten nincsen ő Brüsszelben, de beszélek Kenyete biztossal, és megnézzük, hogy fel tudjuk-e gyorsítani ezt az eljárást valamilyen módon. De szeretném megnyugtatni önt, hogy minden kérdés, amit most feltett, benne lesz a hatástanulmányban, benne lesz. Köszönöm szépen, biztos asszony. Szeretettel várjuk egy következő alkalommal is, hogy tovább tárgyalhassunk ezeket a mindannyiunkat érintő kérdéseket. Köszönöm szépen, mondja a biztos asszony, és köszönöm a támogatást. Now we move to an exchange of views. the... Akkor most egy eszmecserét fogunk megkezdeni az emésztőrendszeri rák témájában a bizottsággal. A DG Szánta igazgatója John Wyan úr ül itt velünk. Szeretném őt megkérni, hogy először ő mutassa be a témát, és akkor őt követően a kollégák szólhatnak hozzá a témához, mert kérem, hogy emeljék fel a kezüket, ha szeretnének hozzászólni. Helyen úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Előkészítettem néhány diát, ami remélem alá fogja támasztani azt, amit mondok. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy meghívtak erre az eszmecserére a emésztőrendszeri rák témájában szeretnék beszámolni a munkánkról ezen a területen. Először is hasznos lenne, hogyha tudnák, hogy az Európai Unióban milyen szinten lép föl ez a betegség. Tehát van egy európai rák információs rendszer, onnan kaptuk meg az adatokat, amiket a diákon bemutatok. Az első dián látják, hogy a élelmiszer, nem, a rendszeri eh, rák 13%-ot eh, képviseli, és a harmadik leggyakoribb rákfajta a férfiaknál a prostata és tüdőrák után a férfiaknál, a nőknél a második leggyakoribb rákfajta. Aztán a vastagbélrák a második eh, ráka kapcsolatos haláleseti ok a férfiaknál, és a harmadik leggyakoribb ok a nőknél. Hogyha megnézzük a 2018-as becsült számokat, akkor látjuk, hogy több mint több mint 15 ezer embert fog érinteni mindez az Európai Unióval. A trendek tekintetében ez a slide azt mutatja, hogy a trendek elemzése az nem ad eh, pontos információkat. Egy sor eh, esetben látjuk, hogy az új esetek száma növekedni fog, ugyanakkor a halálozási mortalitás eh, mutatja már, hogy valószínűleg az elmúlt évek fellépése sikeres volt. A vastagbélrák elleni harc fog állni az első helyen, mert ennek látjuk a bizonyítottságát az adatok alapján. Valamennyire lehetünk optimisták, mert az egyik olyan rák a vastagbélrák, amit meg lehet előzni, hogyha korán felismerik a betegséget, és így meg tudjuk menteni az életeket. Készült egy bizottsági jelentés a rák szűréssel kapcsolatos témákról, és szeretném felhívni erre is a figyelmüket. Ezen a dián azt láthatják, hogy 20 európai országban most már van kampány, van szűrési program a vastagbérrákra vonatkozóan, tehát 10 évvel ezelőtti helyzethez képest javult ez a helyzet, tehát korábban 7, most 12, illetve 20 országban folyik valamilyen fajta szűrés, tervezett szűrés, és ez a a 50 és 72 éves korosztály között a nők esetében 150 ezer nő szűrését jelenti, célzott szűrését. Ez egy fontos adat, és az is mutatja, hogy elég sok embert lefed most már a szűrés. Ugyanakkor a szűrési programok végrehajtása eltér országonként. A teszt és a protokoll is eltér, amit használnak. A bizottság jelentése, tavaly évi jelentése hangsúlyozza, hogy erőfeszítéseket kell még tenni a lefedettség, a szűrési programok minősége tekintetében. Nem tudom, mennyire követik az elmúlt hetek újság híreit, de voltak két konkrét tagállamban volt botrányos eset a minőség ellenőrzés tekintetében a rákszűrésnél és bizonyítékok vannak tehát arra, hogy javítani kell a helyzetet, vannak olyan szakadékok, amelyeket még át kell hidalni. A vastagbér tekintében az előregedés miatt is erőtérbe kerül ez a betegség, és ugye egyre kitolódik a várható életkor, ezért nagyon fontos a hatékony, jó minőségű vastagbérák szűrés. A vasakbélrág szűrésre szeretnék ezért rátérni. 12 féle módon lehet megközelíteni a rákkal kapcsolatos kockázatokat. Ide tartoznak az ajánlások, a alkoholfogyasztás csökkentése, egészséges testsúly, fizikai tevékenység, egészséges étrend, a, és ez a gyerekekre is különösen igaz, szervezett rákszülési programokban való részvétel. Egy közös fellépés keretében finanszírozást is tudunk majd biztosítani ezekhez az egészségügyi programokhoz. Ez két-három héttel ezelőtt indult ez az akció. A második téma, amit említeni kívánok, a technikai támogatás, amit szervezünk két az országok számára, amelyek ezt kérik, és ahol felmerül ennek az igénye. A finanszírozás közösségi költségvetésből fog történni. A most folyik az országoknak a beazonosítása, és ezt követi majd a szervezés. Aztán vasabérák területén van egy új kezdeményezés is, a szűrés és a gondozás minőségének a javítása érdekében. Jó gyakorlatok, ajánlások, iránymutatások kerültek kidolgozásra. Ez az állampolgárokhoz szól majd ez a program, illetve a szakpolitikát alakítók személyek számához, számára is. A nem fertőző betegségek, beleértve a rákot is, a emésztőrendszeri rákfajtákat is. Itt önkéntes célokat dolgozott ki a világ egészségügyi rendszere. Ez egy célt ad számunkra, de ebből is látjuk, hogy van még lehetőség arra, hogy javítsuk a helyzetet. Az Európai Bizottsággal közösen a tagállamoknak van itt feladata, nemzetközi célokat referenciapontként tudjuk használni. A célunk az, hogy megpróbáljuk meghatározni és végrehajtani a legjobb gyakorlatokat, illetve olyan beavatkozásokat, amelyeknek pozitív a hatása ezt konkrétan majd a tagállamokkal közösen fogjuk végezni, és reméljük, hogy ki tudunk dolgozni megfelelő beavatkozásokat, jó gyakorlatokat tudunk ter- terjeszteni, olyan jó gyakorlatokat, amelyeknek már bizonyított a pozitív hatása. A bizottság támogatja a nemzeti szintű végrehajtást EU költségvetéssel, a egészségügyi programokon keresztül és más EU finanszírozási mechanizmusokkal is. Ez már működik is említeném azt, hogy öt tagállam önkéntesen már a vastagbélrák szűrést kinevezte olyan területre, ahol közösségi költségvetést szeretne, költségvetési támogatást kapni. Ha aktívan együtt dolgozunk a tagállamokkal, és a tagállamok kell, hogy eldöntsék, hogy nemzeti szinten melyik területen kívánnak föllépni. Egyébként pedig a normál partnereken túl, akikkel együttműködünk, hogy az Európai Befektetési Bank nemrég kért fel minket arra, hogy segítsünk a kritériumok kiválasztásában a terápiaközpontok kiválasztására vonatkozóan, tehát itt rák terápiákról van szó, és itt most állítjuk föl a tagállamokkal közösen a prioritásokat, a nemzetközi célokat figyelembe véve. Ezt talán tudni, tudja majd segíteni a tagállamokat, főleg amelyek a legrosszabb helyzetben vannak most az ilyen betegségek területén, és talán az általános szintet majd emelni lehet ezekben a tagállamokban is. Sok kihívás áll az egészségügyi rendszer előtt, ezt ugye mindenki jól ismeri. A plusz a az előregedő népesség, a kronikus betegségek terjedése, az egészségügyi ellátás, a személyi fokozódó igény, új technológiák, kezelések, és mindez ugye nyomást gyakorol a korlátozott finanszírozású egészségügyi rendszerekre. Ezért szükséges az egészségügyi rendszerek reformja, azért, hogy a megelőzést, beleértve a szűrést tudjuk ösztönözni, hiszen ez a teljes terhet hosszú távon csökkenteni fogja az egészségügyi rendszeren. Azt is reméljük, hogy a bizottsági jellemzés, amelyet az OECD-vel közösen végzünk, és egészségügyi obszervatóriummal együtt végzünk, illetve a, az országprofilok felállítása meg tudja majd határozni, hogy hol vannak a hiányosságok, és így a nemzeti rák ügyi témákhoz is, vagy tervekhez is hozzá tudunk járulni ezekkel az információkkal. Nagyon fontos a regisztrációs munka, hiszen nagyon fontos, hogy európai szinten megfelelő minőségű adatok, információk álljanak lehető rendelkezésre, hogy ismerjük, hogy milyen a tényleges helyzet. Köszönöm szépen, igazgató úr, kollégák! Megnyitom a hozzászólás lehetőségét önöknek. Pocsúr az első. And, uh, of course, Mr. Ryan, thank you for coming. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy itt van, teljes mértékben tudatában vagyok, hogy mennyire elhivatottja ilyenek a témának. Nagyon tartjuk a bizottság munkáját ezen a területen, főleg a rák témájában. Ma az emisztőrendszeri rákokról beszélünk. A számok riasztóak az emésztőrendszeri ráncá, az emésztőrendszeri rák több mint 300 ezer életet követel. Tehát több százan halnak meg naponta, és a sajtó hallgat. Mit történne akkor, ha ugyanaz a szám terrorista, áldozat, terrorista cselekmények áldozatainak a száma lenne? vagy pedig egy légiközlekedési baleset áldozatainak a száma. Mit teszünk? Úgy tűnik, hogy senki sem igazán érdekel ez a téma. Másodszorban. Van egy ellenségünk, ez pedig a hasnáméré rák. Sok rák megbetegedés megelőzhető a különböző szűrések révén, vagy bizonyos kezelésekkel, de a hasnyálmirírák esetében nem lehetséges, a diagnózis megállapítására is korlátozottak a lehetőségek, és ha már megállapították, akkor sokszor túl késő. A hasnyálmirigy rák esetében sokszor a diagnózis már e, e, halállal egyenlő. Az európai 50 azt mondja, hogy nem ismerik ezt a megbetegedést. 5%-os a túlélési ráta Európában, csak 3%-nál van ez így. A második a tüdőrák, itt 12 a, a vastagbérrák 15 viszont a hasnyálmirigy rák alig élhető túl. Csak nem 50%-kal megugrott a hasnyálmirigy rákosok száma az elmúlt 10 évben. Sokszor nehéz beazonosítani a tüneteket, tehát nem lehet korán rájönni a betegségre. És éppen ezért nehéz kezelni, nehéz, nem finanszírozott a kutatás, a rákutatásra kiadott összegek 2%-a a hasnyálmény rákra fordítódik, csak 2%-a. Tudjuk, hogy mire van szükség, célzott megelőzés, szűrés, a korai kezelés, és emellett növelni kell a finanszírozást a kutatás esetében, és itt a kutatásnál a diagnózisra kapcsolatos eszközök, rekordított összegeket is. Tudatosságot kell növelnünk a politikusok között, felkérnünk a figyelmet a tünetekre, kezelésre, és a tagállamoknak tenniük kell. Hogyan lehetne az önvéleménye szerint ezt, ezeket a szükséges célokat elérni, különös tekintettel a használni virágra. Köszönöm szépen, Köszönöm asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk, és tudunk beszélni erről a témáról, amely rendkívül fontos a választóink számára, a választókerületeink lakosainak számára. A rákos megbetegedések, és különösen az emésztőrendszeri rákos megbetegedések rendkívül fontos kérdések. Természetesen sokat dolgozunk a megelőzésen és a teszteken, és én is kiemelném a vastagbélrák okozta problémákat. Dráma ez, nagyon szörnyű betegségek ezek, ugyanakkor fontos, hogy ezekkel tiszta fejjel tudjunk foglalkozni. Ugyanis sokan nagyon félnek magától a diagnózistól, és egyszerűen nem mernek elmenni az orvoshoz, nem merik a teszteket megcsináltatni, mert félnek a rossz eredménytől. Hát, hogy hogyan tudnánk megszüntetni ezt a félelmet, és jobban rávenni az embereket, hogy csináltassák meg a teszteket rendszeresen, ez nagyon fontos kérdés. Másodszorban, hogyha jól értettem, akkor öt tagállam közösségi támogatást kért az egészségprogramon belül. Amikor látjuk, hogy milyen komoly munkát kell végezni a rákról és a rákos megbetegedésekről, többes számban mondom ezt, akkor mindannyian a következő MFF-re is kell, hogy gondoljunk. És itt ki kell mondanunk, hogy az egészség sokszor a szegény gyerek a családban. Ma délelőtt is olvastam egy bizottsági szöveget, amely az egészséget valahol a migránsok integrációja mellett egy ilyen középszintű prioritásként jelölte meg és igenis össze kell fognunk, tudom, hogy vannak előrelépések a bizottságon belül is, de hát azért mégiscsak el kellene érnünk, hogy a költségvetésben nagyobb szerepet kapjon az egészségügy. Ezek olyan kérdések, amelyek mindenkit érintenek, a rák, az emésztőrendszeri rák, de általánosságban minden rákos megbetegedés, a hasnyálmirigy, az, agydagat, az agydaganatok, a gyermekrákos megbetegedések, annyira sok munka vár még ránk ebben a tekintetben, és annyira várják tőlünk a válaszokat az európai polgárok, hogy végre tegyünk már valamit, hogy meg tudjuk mutatni az európai polgároknak, hogy mi az, hogy európai hozzáadott érték hogyha megvan a megfelelő finanszírozás, bár az egészségügyre sajnos soha nincs elég pénz, akkor mégis hogyan tudjuk rávenni a polgárokat arra, hogy vegyenek részt a, a teszteken, hogy amennyiben megvannak ezek a betegségek, ezeket minél hamarabb felismerjék, hiszen az emberek félnek, és éppen ezért nem mennek el az orvoshoz. Köszönöm szépen, Dália Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak is, hogy itt van. Örülök annak, hogy ezt a témát beszéljük meg, emésztőrendszeri rák, hiszen ez a második ö, halálozási forma a tüdőrák és a nerák mellett. Két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Egyrészt a fenntartható fejlesztési célok alatt, melyeket aláírtam az Európai Bizottság és a tagállamok is, a finanszírozás a nem járványos betegségekre, beleértve a rákot is, ezt a fajta rákot nem fedi le. A kronikus betegségek kezelése 80%-át költjük a pénzeknek, a többit megelőzésekre. Nagyon-nagyon fontos aspektus ez, ezt kell hangsúlyoznunk ezekkel a számokkal nekünk el kell ismernünk, hogy milyen fontos kihatása van az uniós közegészségügyi programoknak. Azért említem meg ezt a témát, mert amikor azt halljuk, hogy a rák megbetegedések fele megelőzhető az életmóddal, úgy gondoljuk itt az alkoholra vagy a túlsúlyra, ami különben is megterheli a közegészségügyi rendszereket, és az, nem elég az egészséges életmond, mert emellett egy megfelelő szűrési programot is be kell vezetnünk a korai ö, megelőzésre. A szűrés politikával figyelembe kell vennünk, hogy az emlőszerencei rák nem mindig függ a kortól. 6000 új megbetegedés üti fel a fejét évente, és eh, a szűrés továbbra is csak önkéntes a tagállamokban. Ha megnézzük, hogy eh, a korcsoport megoszlás hogy néz ki, Bulgáriában 31 év fölött eh, lehet ilyen szűrésekre menni, még Bulgáriában és például hazámban is 61 év fölött. Vannak olyan országok, ahol 50 éves korban kezdik el szűrni az embereket, de lehet, hogy ez már túl késő. A kutatók azt mondják, hogy már 45-49 éves korban el kell kezdeni a szűrést, mert akkor sokkal ö, könnyebben felfedezik a betegséget. Hogyan biztosítható az, hogy jól járjunk el, hogy a lehető legtöbb tagállam harmonizálja azt a kort, amelytől elkezdik a szűrést, és hogyan gondoskodhatunk arról is, hogy az átlag életkor, amikor tól a szűrést kezdik, az egy hatékony életkor, amikor még megfelelően kezelni lehet a problémát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tessék, akkor a bizottságnak adok megint szót. Köszönöm szépen a kérdéseket, és ezeket az erőteljes nézeteket is. Azzal kezdem, hogy elmondom, hogy a kutatás területén mi történt. Van néhány számom, amely lehet, hogy érdekli önöket, bár azért úgy önmagukban ezek nem állnak el túl sokat. A hetes kutatási keretprogramban a rákra költött 50, összegek 50%-át a emésztőrendszeri rákra költöttük, és a Horizon 2020-ban is ugyanez a helyzet. Tehát ha megnézzük a hetedik keretprogramot, ott 1,5 milliárdnyit költöttünk összesen a rákos megbetegedésekre, ebből 50% ment az emésztőrendszeri rákokra az, hogy milyen projektek foglalkoztak ezzel, a heliobakteriummal foglalkozó projektek voltak ezek. Nagyon érdekes ez, hiszen tudjuk azt, hogy a heliobakterium megfertőződésekkel kapcsolatban már vannak eljárások. A kutatás erre összpontosított. Ami pedig a Horizon 2020 programot illeti, amely még zajlik, a rákos megbetegedésekre fordított összegek 14%-a az rákkal foglalkozik. Itt az új szűrési mechanizmusokat vizsgálják meg, például az okostelefonokon applikációkkal lehetne mérni az emberek lélegzetét, bocsánat, leheletét. Ez, ilyesfajta kutatásokra költünk viszont sokszor a probléma nem az Európai Unió szintjén van, hanem sokszor a tagállamok szintjén. Grosszett asszony megkérdezte, van elég pénz. Hát nehéz megválaszolni ezt a kérdést, mert konkrét példát tudok mondani arra, hogy adtunk a tagállamnak egy pénzt, de a tagállamnak nehézségei támadtak abban, hogy elköltse a pénzt. Az abszorció az olyan országok esetében, amelyeknek a leginkább szüksége lenne erre, hogy javítsanak a szűrési rendszerükön, a közigazgatás, adminisztráció, az orvosi létesítmények miatt vannak nehézségeik. Így külső szakértőkre próbálunk segíteni a tagállamokon, hogy megtervezhessék a szűrési programjaikat. Jelenleg megpróbáljuk megnézni, hogy melyek azok az országok, ahol tényleg szükség van a segítségre. Más országokból szakértőket próbálunk meg ezekbe a problémás országokba vinni. Nem nagy terveket és stratégiákat akarunk bevezetni, hanem a tagállamokkal azt nézzük meg, hogy melyek azok a területek, ahol igények merülnek fel, és megnézzük, hogy milyen költségvetési pénzek mobilizálhatóak. Úgyhogy számomra nem az a kérdés, hogy van-e elég pénz, és hogy van elég pénz a kutatásra, hanem az, hogy a pénz hogyan hasznosítható a helyszínen. Ezért dolgozunk együtt a tagállamokkal, hogy beazonosítsuk igényeiket. És ennek alapján személyre szabott, a legszegényebb tagállamokra szabott programot dolgozunk ki. Nem 28 tagállamról, 28 tagállamról van szó, hanem 5-6-7 tagállamról. Célzott a megközelítésünk. Grosztet asszony említette a szűrést, hogy, hogy a szűrésnél a lakosságot kell oktatnunk, olyanokat, akik megfelelő módon tájékoztatni tudnak, mert az orvosokra, nővérekre van szükség, és persze az Európai Parlamentre azért, hogy a lakosság számára megtanítsuk, hogy mennyire fontos a szűrés. A hív esetében például nehéz volt az embereknek szűrésre menni, lelkileg nehéz, mert ez halál azt mutatta, hogy halára vannak ítélve, de most már nem így van, mert ez egy korai előrejelzés, minél hamarabb felfedezik a betegséget, annál könnyebb segíteni. Ezt az üzenetet kell közvetítenünk. A rák kód, megbetegedések kódexe megelőzésen foglalkozik. A magatartás csökkenteni kell a dohányzás mértékét, alkoholfogyasztást, stb. Ha az ezzel kapcsolatban általunk megfogalmazott 12 üzenetet a tagállamokban terjeszteni tudják a tagállamok, akkor ez segíthet. Deli asszony kérdezett a korhatárról, fogas kérdés tett fel. Van ugyanis tanácsi ajánlásunk, melyet a tanácsi miniszterek a három rákos megbetegedéssel kapcsolatban ajánlásokat fogalmazott meg, és meg is néztük azt, hogy a tagállamokban hogyan hagyják ezt végre. Az egyik szlájdon azt mutattuk, hogy 10 ország helyett most már 20 ország végez szűrést a rák megbetegedésre vonatkozóan, de a korhatár eltér, és a tesztel, alkalmazott tesztelési módszerek is eltérnek maguk egymástól. Nagyon fontos a minőségellenőrzés is. A közös kutató központunkkal beruházunk ebbe. Nagy problémáink adottak az agydaganatos megbetegedéseknél, a különböző tesztelésekkel és a minőséggel. Két szakértői csoport uniós szinten foglalkozik ezzel, azt nézik meg, hogy hogyan lehetne a szűréseket hatékonyabb módon végrehajtani. Egyetértek azzal, hogy hatalmas a betegség jelentette teher. Gondoskodunk kell arról, hogy a következő kutatási keretprogramban ez a terület kiemelt prioritás legyen. Fok úr említette az egyes rákos típusokat, és kiemelte azt is, hogy ezek elhanyagoltak a finanszírozás szempontjából. Jobban meg kell ezeket céloznunk. Eddig ezek kikerültek a kutatási és költési finanszírozás hatája alól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek. Most pedig az utolsó napi rendi pontunk következik. Um, Két kifogásról van szó, géntechnológiával módosított uh, kukorica esetében 1507, 5922, és MON 810, NK 603, valamint a géntechnológiával módosított GA21-es kukorica. Általában a előadókkal szoktuk kezdeni. Nézzük akkor, hogy ki van itt. Bojlán asszony, tessék. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a többi társelőadó itt van-e, már nagyon sokat beszéltünk erről a témáról. A kifogás tulajdonképpen az ellenőrzés, illetve az engedélyezés ellen született meg. Tulajdonképpen mindig ugyanarról az eljárásról van szó, szeretnénk ennek véget vetni. Különböző politikai frakciókból fogtunk össze, hogy ezt a kifogást megfogalmazzuk. Tulajdonképpen már régóta mondjuk, hogy meg kellene változtatnia a rendszert. Ez az állásfoglalás és mások, amiket régebben megfogalmaztunk, mind kimondják, hogy ezek az engedélyezések nem összeegyeztethetőek az Európai Uniós jogszabályjal, és géntechnológiával módosított termékek engedélyezését fel kellene függesztenie a bizottságnak, mert ez az egész eljárási folyamat demokratikus legitimitását sérti. Tehát tulajdonképpen azt kérjük, hogy a, az ENSZ biodiverzitásról szóló egyezményét tartsuk be, és a glifozát és glifoszanét toleráns génmódosított fajok engedélyeztetését függesszék fel. Itt ugyanis nagyon magasak a maradványértékek, és ezek nagyon komoly földdegradációt okoznak. Ez komoly kihatással van a biodiverzitásra, illetve arra, hogy a talaj jövője hogyan alakul, és ez a talaj a jövőben felhasználható-e. Minden egyes függeléket felhasználhatunk a GM engedélyezési dokumentumból, de ezeket a dokumentumokat nem tudtuk elérni az EFSA weboldalán. Ez pedig azt jelenti, hogy nem volt lehetőségünk arra, hogy az illetékes hatóságokkal tárgyaljunk a tagállamoknál. Ez tehát elfogadhatatlan eljárás, mindössze ennyit szeretnék elmondani. Rendben van, köszönjük. Nézem, hogy a társelőadók közül itt van-e még valaki. Egyelőre nem látok más társelőadót, akkor kérdezem itt a jelenlévő tagokat, hogy ki kíván nyilatkozni a kifogásról. Talán Görling asszony? Igen, igen. Fjellner úr, Fjellner kolléga nevében szeretnék nyilatkozni, és a néppárt nevében szeretnék állást foglalni. A néppárt nem támogatja az állásfoglalási indítványt. Ugyanazokat az érveket tudom elmondani, amiket már régebben is elmondtuk, de akkor még egyszer elmondom, az EFSA bevizsgálta már ezt a típusú kukoricát 2017-ben, és nem állapítottak meg semmilyen biztonsági kockázatot, így tehát úgy vélik, hogy ezek a kombinációk is alkombinációk megfelelőek. Így tehát mi nem gondoljuk azt, hogy a bizottság ne felelt volna meg a mandátumának, és az állásfoglalás nagyon sok olyan megfogalmazást tartalmaz, amely nem megfelelő, például az E bekezdés, a herbicidek kapcsán véleményünk szerint ez nem helyén való, és nincs is magyarázat, és semmilyen bizonyíték a herbicid toleráns, genetikailag módosított kukorica esetében az E pontban. Aztán az F pont kimondja, hogy a GM kukorica glifozát és glifoszinátnak való kitettsége milyen. Én itt és utána pedig az agronómiai kar- karakterisztikákról, jellemvonásokról is szó esik az F pontban. Ezt megint nem bizonyítják sehol, és tudományosan nem támasztják alá. Tehát az E és az F pont egyaránt megalapozatlanok hogyha az EFSA úgy dönt, hogy egy géntechnológiával módosított termék biztonságos, akkor nekünk el kell fogadni az EFSA véleményét. Amennyiben ezt nem így tesszük, akkor egyfajta politikai futballmeccs alakul ki, hogy mi megbízzuk az EFSA-t, ennek a feladatnak az elvégzésével az EFSA mondja a véleményét, de utána mi mégsem hisszük el ezt a véleményt, ez akkor így nem működik. Mi úgy gondoljuk, hogy megfelelő adat állt rendelkezésre, ezeket az EFSA megvizsgálta, az EFSA elmondta a véleményét, amely tudományos vélemény, és a néppárt szerint az EFSA véleményét el kell fogadni, egyébként nem járunk el korrekt módon. Fjellner kollégám tehát azt javasolja mindenkinek, hogy az állásfoglalási indítvány ellen szavazzanak. Ez vonatkozik a 13-as és a 14-es pontra is. Köszönöm szépen, szeretne esetleg még valaki hozzászólni? Hogyha nem, akkor a bizottsági a szó. Gondolom, hogy ugyanazokat az érveket fogjuk meghallgatni, de azért a bizottsági a szó. Brüsi asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket. Megpróbálok röviden fogalmazni. Nézzük, hogy milyen engedélyezésekről van szó. Az egyik egy új engedély, a másik egy megújítás. Azt tudom elmondani, hogy az EFSA részletekben nyúló, vagy részletekben menő vizsgálatokat folytatott, mind a megújítás, mind az új engedély kapcsán, és minden egyes esetben pozitív eredményt hozott, mint ahogy ezt az imént szóló parlamenti képviselő is elmondta. Tehát pozitív eredményt mondott ki az EFSA, amelyet az állandó bizottság ülésén be is mutattak. Mindenkinek lehetősége volt arra, hogy reagáljon az EFSA véleményére, és az EFSA ezt is értékelte. Ez a konzultáció nem hozott új tudományos eredményt, ezért az EFSA úgy gondolja, hogy a beérkezett megjegyzések nem változtatják meg az EFSA pozitív véleményét. Összességében a bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy engedélyezzék ezeket az érintett géntechnológiával módosított kukoricákat. A felújítás ugye a GA21-esre vonatkozik, az új engedély pedig a 13-as napirendben szerepelt termékekre. Az Európai Bizottság már el is készítette az engedélyezési az engedélyezési dokumentumokat, és mivel nem szeretném meghosszabbítani ezt a vitát, röviden annyit mondanék el, hogy ezeket az engedélyeket a véleményünk szerint nem kell visszavonni, mi is betartottuk a szabályokat, az EFSA is betartotta a szabályokat, és az EFSA, mivel pozitív választ adott mind a két esetben, ez elfogadható. A parlamentnek van felülvizsgálati joga, abban a tekintetben, hogy valaki túllépte a hatáskörét, de mivel a hatáskörét senki nem lépte túl, ezért a parlament pontjai nem befogadhatóak. Hogyha a parlamentnek vannak további kérdései, akkor arra természetesen szívesen válaszolunk. Az állásfoglalási indítványban konkrétan az szerepel, hogy fel kellene függeszteni ezt az új, illetve ezt a megújított engedélyt. Véleményünk szerint az EFSA megadta a megfelelő véleményt, ezt a véleményt akár mikor, akár kivel szívesen meg is osztjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a mai vitát lezártam, és az ülést is. Holnap reggel találkozunk, szavazással kezdünk 9-kor. Köszönöm szépen.